Hogy nem lesz se kék kártya, se pedig spontán felszólalás ezen vita kapcsán. Mimica biztos kapja meg először a szót. Thank you, Mr. President. Köszönöm. Elnök úr, tisztelt képviselők! Örülök annak, hogy a sürgőség eljárás keretében beszéltünk erről a fontos témáról. Nyolc fogatartottat végeztek ki Indonéziában. Csalódást keltő ez. Az egész nemzetközi közösséget megrázó esemény. Csalódottak vagyunk, gondolom önök is azok. Az Európai Unió számára ugyanis különösen fontos az, hogy elítéljük és elvetjük a halálbüntetést bármilyen körülmények, bármilyen feltételek mellett elfogadhatatlan és számunkra, ezért a halálbüntetés eltörlésért harcolunk világszerte. Ez egy külpolitikai prioritás a külpolitikai és emberjogi fellépésünk során. Az iránymutatásokban is nyilvánvaló, hogy 98-ban az első ilyen iránymutatásokban is ez első helyen szerepelt, amelyet egyébként 2013-ban vizsgáltunk felül. Az Európai Unió szerint embertelen um, dolog, a halálbüntetés ráadásul nem is elrettentő erejű. Nem tartja vissza az embereket a bűncselekményektől fontos az emberi méltóság védelme szempontjából is, hogy mindenhol eltöröljék a halálbüntetést, és az emberjogi helyzet javulásának is egyik előfeltétele. Hiszen bármiféle jogrendben elkerülhetetlen az, hogy hibákat védsenek, és egy a halálbüntetés esetében már nem lehet jóvá tenni az elkövetett hibát. Az ENSZ szerint is felháborító, és egész egyszerűen a súlyos bűncselekmény definíciójának, ezféle definíciónak sem felel meg az, amiért ezeket az embereket elítélték, és majd kivégezték. Még hat erősebben kell dolgoznunk, tehát a halálbüntetés eltörlését. 2003 és 2012 között 55-ről 97-re nőtt azoknak az országoknak a száma, ahol eltörölték a halálbüntetést. 2012. decemberében 140 ország, a világ országának több mint két-hármada, vagy törvényileg, vagy a gyakorlatban nem élt a halálbüntetéssel. Sajnálatos módon Ázsiában ennél összetettebb a helyzet. Pakisztán egy aggasztó példa a halálbüntetésre vonatkozó moratóriumot megszekték, a terrorizmus kapcsán kivégzéseket hajtottak végre a terrorista elkövetőkkel szemben. Idén már száznál tartanak sajnálatos módon. Kína, Irak, Irán és Szaudarábia tartoznak még azokhoz az országokhoz, ahol a legtöbb embert végzik ki. Az ázsiai országok többsége a jogi lehetőségét mai napig megtartotta a halálbüntetésnek. Öt ázsiai ország Bután, Kambodzsa, Nepál, Mongólia és a Fülöp-szigetek eltörölt már törvényileg is a halálbüntetést. Vegyes tehát a régióban a kép, a halálbüntetés Kínában, Szingapurban és Tájföldön nem élnek ezzel, illetve Indonéziában, Maláziában, Pakisztánban és Vietnámban viszont újra kezdték, illetve megerősítették a jogalapot, a halálbüntetés jogalapját, mint például Bruneiben és a Maldiv szigeteken Indonézia sikeres példája volt annak, hogy a demokráciára át lehet állni, különösen fontos Dél-Kelet-Ázsiában a regionális szerepe. Indonézia kulcsfontosságú szereplője ennek a régiónak. Az ASEAN ban is eh, az ASEAN államok eh, GDP-nek és lakosságnak 40%-át adja, ezért mint a G20-aknak is az egyik tagja, és az egyik leg gyorsabban növő középosztálya rendelkezik a világon, illetve a legnagyobb muzulmán lakossággal rendelkező ország a világon. A negyedik legnagyobb lakosságú ország több mint 200 millióan laknak itt, a harmadik legnagyobb demokrácia, és osztják, osztja értékeink egy jelentős részét, nem mindegy sajnálatos módon. A legfurcsább az egészben az, hogy egy olyan országban történt mindez, amely az egyik legszabadabb, legdemokratikusabb ország egyébként Dél-Kelet-Ázsiában, ahol jól működik a parlamenti rendszer és a civil társadalom is a fogvatartottak és családok számára borzasztó volt megélni azt, hogy lassan lefolyt ez az egész folyamat. A főképviselő asszony három nyilatkozatot is tett, sajnálatát kifejezve a halálbüntetések kezdésével kapcsolatban az Európai Unió tagállamai együtt működtek mindazokkal, akiknek az állampolgárai halálos ítéletüket végrehajtását várták. Egy moratórium irányába szeretnénk, hogyha elmozdulna Indonézia, csak a szomszédos országokat, diplomáciai csatornákat is kihisználjuk arra, hogy az indonéz féllel folytatott párbeszédben újra és újra napirendre tűzzük a halálbüntetés kérdését. A felvilágosító kampány amelyre telkeztünk, illetve folytatunk majd a civil, helyi civil szervezetek segítségével azt a címet viseli majd, hogy a, a halálbüntetés végedéket Tudom, hogy önök is megpróbálnak amelyet, megtenni mindent, amit lehet annak érdekében, hogy az indonéz kormány, illetve a parlament eltörölje a halálbüntetést, illetve a további kivégzéseket ne hajtsák végre. Tisztelt képviselők! Minden nyilatkozatunkban elmondtuk, hogy az indonéz állam szuverenitását tiszteletben tartjuk, de politikai és gyakorlati segítséget ajánlottunk fel a kábítószerkereskedők elleni küzdelemben. Tudjuk, hogy az Indonézia számára milyen komoly probléma, milyen komoly kihívás biztosítatom önöket arról, hogy az indonéz szervekkel tovább folytatjuk majd az egyeztetést a halálbüntetés témájában. Most pedig kíváncsian várom, hogy önök hogyan vélekednek e témáról. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen Mimica biztosnak, most pedig a frakciók nevében felszólaló következnek, Danzsan úr három percre. Köszönöm, biztos úr, elnök úr. Itt mi nem ügyvédek, nem bírók vagyunk, éppen ezért nem eh, tudunk dönteni arról, hogy ártatlanok voltak-e, vagy bűnösök azok, akiket az indonéz igazságszolgáltatás eh, elítélt. Azonban mi képviselők vagyunk, az állampolgárok választottak meg bennünket, hogy képviseljünk bizonyos értékeket, és eh, arra azt várják tőlünk, hogy követeljük az indonéz hatóságoktól, hogy az állampolgáraink csak úgy, mint mindenki más, megkapják a megfelelő eljárást, megfelelő védelmet, az azokat a dolgokat, amelyet a francia fogvatartott biztosan nem kapott meg, akit szintén a halálbüntetés fenyeget. Tehát mi választott képviselők vagyunk, akiknek az a dolguk, hogy elítéljük a halálos ítéletet, mert a halálos ítélet szembe megy az Európai Unió alapvető jogaival. Egyébként mi olyan emberek is vagyunk, akik iszonyodnak ettől a műsortól, ahogy az Indonéziában eh, mint kivégzés megjelenik, és amiről a biztos úr is beszélt. Az Európai Unió partnere Indonéziának eh, legalábbis eh, legutóbb novemberben tartottunk Jakartában egy emberi jogi dialógust Indonézia és az Európai Unió között. Egy együttműködési és partnerségi megállapodást írtunk alá Indonéziával, és Mi támogatjuk az indonéz erőfeszítéseket arra, hogy megfelelő kormányzati módszereket alakítsanak ki. Éppen ezért én azt kérem a hatóságoktól, hogy fokozzák diplomáciai erőfeszítéseiket méltósággal, udvariasan, ez egy olyan kérdés, ami rendkívül fontos az európai polgárok számára. Én tehát azt szeretném, hogy küldjünk egy olyan határozott üzenetet Indonéziának, amely mégsem ássa alá és nem sérti az ő szuverenitásukat és a kábítószer elleni harcukat. Most egy francia ember élete van veszélyben. Köszönöm szépen Danzson kollégának. Ánát úr ügyrendi kérdésben kért szót. Igen, elnök úr. 162 per 6-os házszabály értelmében hogyan tudták törölni a spontán felszólalásokat. Itt a Shelby és nem mondtam maybe ma megfogalmazás. Szerettem volna egy fontos ügyet felvetni. Egy hölgyről van szó, aki a halál, Indonéziában ha szintén eh, halálos ítélet eh, végrehajtását várja. Eh, ha, annak ellenére ítélték halára, hogy csak börtönbüntetés végrehajtását kérte maga az ügyész is. Ezt szerettem volna elmondani, nem tudom, hogy miért nem adnak erre nekem egy esélyt is alkalmat. Herr Kollege Arnold, wir haben hier Arnold kollega, vannak szabályaink, és a szabályok azt jelentik, hogy mi egy különleges vitát tartunk most itt, és arról döntöttünk, hogy nem lesz spontán felszólalás, és ezért nem lesz kék kártya sem. És az eljárási szabályzat kimondja, hogy csak ügyrendi pontban lehet, csak ügyrendi ponttal kapcsolatban lehet ügyrendi pontban hozzászólni. Sokkal hamarabb meg fogom vonni legközelebb a szót öntől. Nem, ön nem kapott szót. Most Márten kollega következik. Köszönöm, elnök úr. Óriási országról van szó, nem csak hatalmas, hanem történelme, minden jellemzője szempontjából egy nagy országról van szó. Nem én mondom ezt, hanem Orbán Badater akit akinek az üzenetét kell, hogy itt ismételjem. Nos, innen az indonéz hatóságoknak ezt üzenem. Igen, e, elnök úr, lehet, hogy ön nagy, lehet, hogy ön nagy vonalú, de a hatalma, ha nem az életet e, szolgálja, akkor e, hiába. Persze azzal egyetértünk, hogy a kábítószer kereskedők ellen fel kívánja venni a harcot, de nem így Nyolc embert végeztek ki a különböző országokból. Mi mindannyian a, a halálbüntetés ellen vagyunk, és Indonéziában több százan várják a, kivég, várnak kivégzésre. Borzasztó ki, pszichológiai kínzást jelent ez az embereknek és a családjuknak is. un éveil de conscience dans la justice pour qu'elle soit juste et déterminée à igazságot, nagyvonalúságot, megbocsátást reméltek. Egyszerűen ta, az tarthatatlan, hogy az ügyész, a főügyész minden fellebbezést elutasít, ez embertelen megoldás. Nagyon elítéljük ezt a halálbüntetést, Egy olyan franciáról van szó, aki az én választókörzetemhez tartozik. Szerzs tíz éve borzasztó szenvedésnek van kitéve. Lelki, nem csak fizikai, hanem lelki szenvedésről beszélünk. Szerzs nem vagy, nem vagy bűnös, nem vagy annyira bűnös, hogy ezért az életedet kellene adnod nem érdemelted ezt a szenvedést, nem érdemelted ezt a büntetést, nem érdemelték ezt a gyermekeid és a családod. Veled van, uh, Szerzs, Európa veled van, tarts ki. Ez az az üzenet, amit Indonéziának küldök most innen. A halálbüntetés az emberiség alapértékeivel ellentétes, ez így van most is, így volt 2000 évvel ezelőtt, éppen ezért tűrhetetlen az, hogy bárhol a világon az elnök megszakít. Köszönöm szépen, a következő de Demes Máker kollega másfél percre. De executie A négy halálra kivégzése Indonéziában világszintű felháborodást keltett. Mi is osztozunk ebben a felháborodásban, és elítéljük a barbár büntetés végrehajtását, mégpedig elvi szinten. Az Európai Unió alapvető, alapvető jogi kartájának második cikke érdekében mindenki számára, de főként azon európai kormányfő számára, aki úgy tűnik, hogy elfelejtette az Európai Unió halálbüntetésről szóló vízióját, megismétlem, hogy miről is szól a kettes cikk. Mindenkinek joga van az élethez, és senkit nem lehet halálra ítélni vagy kivégezni. Mi tiszteletben tartjuk Indonézia szuverenitását, azt is, hogy saját törvényei vannak, megértjük azt, hogy fel kell lépniük a világszintű kábítószerkereskedelem ellen. Ez egy modern ország, hihetetlen gazdasági fejlődéssel, de az erkölcsi aspektust nem szabad szem elől téveszteni. Ez sok területen fontos a sajtószabadság, a szabad, szólásszabadság területén, az emberi jogok területén. A halálbüntetés megsérti az emberi jogokat. A halálbüntetést át kellett volna váltani egy hosszú börtönbüntetésre vagy életfogytig tartó büntetésre. A börtönben a helyük ezeknek az embereknek, nem pedig a temetőkben. Császtanok kollégámmal együtt az ECR frakció nevében az indonéz kormánynak írtunk egy levelet, amelyben azért könyörögtünk, hogy ne végezzék ki ezeket az embereket, ez nem sokat segített, de most is azt szeretnénk üzenni az indonéz kormánynak, hogy hagyjanak fel a kivégzéssel. Köszönöm szépen de Messmaker kollégának és Schalke kollégának következik. Köszönöm. Elnök úr, kollégák! Nyolc embert végeztek ki Indonéziából, közülük heten nem is indonézek voltak golyó általi halál végzett velük. Nos, el kell, hogy ítéljük ezt, és Ausztrália hiába követelte az Indonéziától, hogy ne hajtsák végre a halálbüntetést, sőt, még azt is felkínálta Európa, hogy a kábítószercsempészet ellen segítünk fellépni. Van humánusabb módja annak, hogy megbüntessük a azokat, akik bűncselekményt követtek el, tisztességes bírósági eljárást kell biztosítani mindenkinek. Éppen ezért azt kérjük, hogy Indonéziában ne hajtsanak, többre vég, ne hajtsanak végre több halálbüntetést. Ugyanakkor, amikor ezekről a kivégzésről hallottunk. Ugyanaznap Orbán Viktor, aki a néppárti frakcióban ül a pártja képviselői, ugyanerről beszélt arról, hogy a halálbüntetést újra vezessék be Magyarországon. Ilyesmit mondani elfogadhatatlan. Orbán Viktor nagyon jól tudja, Európában e, tiltott a halálbüntetés, szerintem erre büszkék kell, hogy legyünk sőt arra is, hogy nemzetközi szintéren is fellépünk a halálbüntetés betiltásáért, illetve a moratórium bevezetésért ott, ahol ez még létezik, hiszen ez embertelen, durva bánásnak minősül. Azt hiszem, hogy Európa példás, példát mutat ez ügyben, és ezt folytatnunk kell ezt a gyakorlatot. A demokrácia hangja nevében fordulunk Indonéziához ez ügyben jó lenne, hogy Amerika is mellénk állna, és ott is végre törvényen kívül helyeznék, hogy betiltanák a halálbüntetést globális szinten együtt működve a civil társadalommal és a kormányokkal. Elérhetjük azt, hogy uh, valóban a múlté legyen, a múlt homája fedje a halálbüntetést világ minden részében. Köszönöm, elnök úr. Először is eh, szeretném megköszönni az összes frakciónak azt, hogy eh, hagyták, hogy napirendre kerüljön ez eh, a vita. Sokan vagyunk azok, akik évek óta harcolunk a halálbüntetés ellen tudjuk, hogy mi a felelősségünk, azonnal reagálnunk kell. Nyolc embert végeztek ki, egy indonézt és hét külföldit. éveleje óta 10 14 kivégzés volt, 2013-ban csak 5, 14-ben pedig egy sem. Indonézia újra elkezdte alkalmazni, főleg eh, drogkereskedőkre a halálbüntetést. Indonézia, eh, egy, Indonézia főügyésze egy szörnyű bűncselekmény eh, sorozatról és típusról beszél, de ugyanakkor ezt a barbár büntetést semmi nem tudja indokolni, és ráadásul gyakran a külföldi kiskereskedők kapják meg ezt a büntetést a halálbüntetésre várók között egyetlen drogbáró sincs. A két a két ausztrál, a májusban kivégzendő két ausztrál felülvizsgálati kérelmét most vizsgálják. 57-en várnak a halálbüntetésre drogbűncselekmények miatt, ezek között négy európai van a francia elítélt egy laboratóriumban, egy laboratóriumban kapták el, tagadja, hogy tudott volna arról, hogy ez egy kábítószer előállító laboratórium. A kínai, egy kínai foglyot ugyanebben az ügyben eh, ítéltek el. Eh, sajnálatos módon fontos eh, tanulvallomásokat nem vettek figyelembe Eh, az indonéz eh, elnök egy eh, szűklátókörű nacionalista, aki nem hajlandó a külföldiekre figyelni. Indonéziában Szerzsát Lau és sorsa sajtóvitát gerjesztett, különösen a Jakarta Globe-ban, amely a legnagyobb újság, és eh, feltette a kérdést az újság, hogy milyen árat fizet Indonézia ezekért a kivégzésekért. Indonéziában, mint eh, Amerikában és mint Európában is vannak olyanok, akik a halálbüntetés hívei, például Orbán Viktor. Nekünk pedig harcolnunk kell eh, ez ellen. Köszönöm. Köszönöm szépen, most pedig két percre Lochbíler kollega következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Két nappal ezelőtt Indonéziában nyolc embert végeztek ki. Azután, hogy 2014-ben Indonézia semmilyen kivégzést nem hajtott végre, ebben az évben sajnos már 14 embert végeztek ki. Mindannyi, mindannyian um, kábítószerkereskedelem miatt voltak elítélve, habár nemzetközi jog alapján a halálbüntetés csak a legsúlyosabb büntettek esetében lehet alkalmazni. A legutóbbi kivégzések Indonéziában rámutatnak arra, hogy a nemzetközi standardokat nem veszik figyelembe a halálbüntetésekkel kapcsolatban. Az egyik fogoly például nem tudott találkozni ügyvéddel vagy tolmáccsal fogvatartottsága során. Rodrigo Goulart esetében például skizofréniát diagnosztizáltak, és a nemzetközi jog alapján a pszichikai betegeket, illetve a szellemi sérülteket nem lehet kivégezni. Indonéziában elrettentésként alkalmazzák a halálbüntetést a kábítószerkereskedők ellen, viszont nincs semmilyen bizonyíték arra, hogy ez megadályozná ezt a fajta büntettet. Egy ENSZ tanulmány szerint a halálbüntetés nem jár nagyobb elrettentő erővel, mint egy életfogytig tartó büntetés. Ezért az indonéz kormányt fel kell szólítani arra, hogy a tervezett kivégzéseket függesszék fel, és vezessenek be egy moratóriumot, amely a halálbüntetés kivezetéséhez vezetne. Ezáltal Indonézia erős jelzést adhatna a régió többi országának is. Elnök, köszönöm szépen Lokpira alasszonynak, most pedig két percre Castaldo kollega következik. Grazie, presidente. Nusa... Köszönöm, elnök úr. Mindannyian sokan jártunk híres turista telepeken Indonéziában de a halálvölgye is ebben az országban található, ezt őrök őrzik. Ez egy olyan hely, ahova bekötött szemmel, meg hátra bilincselve viszik az embereket. Ilyen körülmények között zajlanak a, kivallá, a kivégzések. Mi nem a tárgyalást kritizáljuk, hanem az ítéletet. Mi eh, európaiként, olaszként, emberként ezt el kell, hogy ítéljük. Nem hiszünk abban, hogy fel lehet áldozni embereket. Nem csak moratóriumot akarunk, hanem a halálbüntetés megszüntetését. Azok, akik eh, ma támogatják a halálbüntetést, valójában sokkal közelebb állnak a gyilkosokhoz, mint azok, akikkel állítólag harcban állnak. Köszönöm szépen, a vita végén ismételtem, mi mit biztos kap szót. Köszönöm, elnök úr. Nagyon érdekes vita volt, és örülök annak, hogy mindenki világosan, határozottan nyilvánított véleményt ez ügyben. Most biztosítatom önöket arról, hogy az Európai Unió a kormányzattal és a civil szervezetekkel egyaránt tartja a kapcsolatot, annak érdekében, hogy eltöröljük Indonéziában is a halálbüntetést. Egy célból kihasználjuk a különböző rendelkezésünkre álló eszközöket, a párbeszéd, nyilatkozatok, ilyen eszközök például, de azt is meg kell vizsgálnunk, hogy milyen akadályok állnak a halálbüntetés eltörlésének útjában, és ezeket segítsünk megoldani. Arra szólítjuk fel Indonéziát és az elnököt, hogy azonnali moratóriumot vezessen be a halálbüntetések végrehajtására. Köszönöm. Köszönöm szépen Mimica kollégának, lezárjuk a vitát.